jelentéstevőkkel, a bizottság képviselői is részt vettek, de ez a megbeszélés elsősorban technikai jellegű volt. És várom a kérdéseiket. Klaes úr, köszönöm, és vannak-e hozzászólások? Van de Kamp úr. Én is köszönöm az előadó egyértelmű beszámolóját. Talán érdemes lenne megkérdezni a bizottságtól, hogy mi a helyzet Liechtenstein csatlakozásával kapcsolatosan a Schengeni térséghez. Itt elhangzott, hogy a jegyzőkönyv aláírása kerül, de egyelőre még nem lépett életbe. Tehát mi a határidő, milyen idősíkon gondolkodunk Liechtenstein csatlakozásával kapcsolatosan. Másodszorban pedig itt eh, az a javaslat született, hogy a Svájc és a Liechtensteini képviselők korlátozott szavazati joggal rendelkeznének. A kérdésem az, hogy miért korlátozottak ezek? Mindkét kérdés a bizottsághoz szólt. Igen, ha a bizottság tudna válaszolni. Mörshammer és Berekovszkéne, remélem jól ejtettem a neveket. <laughs> Mivel én még mindig itt vagyok, elnök asszony, majd én válaszolok. Az, az egyik kollega éppen most mondta, hogy a tanács most fog foglalkozni ezzel az ügyel, ezzel a dosszéval, vagyis Liechtenstein csatlakozásával ez nem sokára a koreper elé kerül ez a kérdés, és feltételezem, hogy az elnökség ezt majd meg is tudja erősíteni. Ami a második kérdés illeti elnök asszony, éppen a kollégámmal konzultáltam, és be kell valljam, hogy a második kérdést nem is hallottam, úgyhogy arra kérem, hogy a második kérdést ismételjék meg. Igen, elnök asszony. A véleménytervezetben a következő szerepel. A Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség képviselői a Frontex igazgató tanácsában korlátozott szavazati joggal rendelkeznek. A kérdésem az, hogy miért, illetve mit értünk ez alatt. Ez azért van, mert International Voters Nincsenek nemzetközi szavazatai? Frontex közösségi ügynökség, sajnáljuk, a két ország társult ország, de nem EU tag. Hogy intézményes szempontból lehetetlen lenne teljes szavazati jogot adni olyan tagállamok képviselőinek, melyek még mindig harmadik országok egy közösségi intézményen belül. Elnök, köszönöm, köszönöm. Ez nagyon jó ösztönzés lesz számukra, hogy tagságért folyamadjanak. Szeretne visszatérni? Nem, köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez kielégítő válasz volt. Akkor ezzel a 15-ös napi rendi pontot is lezárhatjuk, és folytassuk a következő napirendi ponttal az európai közösségek és a Pakisztán közötti visszafogadásról szóló megállapodás. Ez a második eszmecsere ebben a témában. 2000. szeptemberben a tanács megbízta a bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat Pakisztánnal. 2007-ben zárultak a tárgyalások, és kézjegyel látták el a felek a megállapodást 2008-ban, és 2008. szeptemberében történt ez, 2009. márciusában pedig a bizottság javaslatot tett a tanács felé a megállapodás aláírására. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a tanács, illetve a parlament is a parlamentnek is jóvá kell hagyni ezt a megállapodást. Az eredeti előadója de úr volt, most Sogor úr. A módosító indítványok május 11-e dél figyelmeztetnék arra, hogy nem a megállapodás módosításáról, hanem az állásfoglalás tervezethez várunk módosítókat. A LIBE várhatóan május 31-én vagy június 1-én fog szavazni. Ezt előre bocsátva, akkor most Sogor úrnak adnám meg a szót, mint előadónak. Thank you. Köszönöm szépen. Igyekszem magyarul beszélni. Um, több kérdés merült fel ennek a jelentésnek a kapcsán, melyre, mind ahogy mindannyian megkaptuk, gondolom, uh, a válaszokat. Uh, a Pakisztánnal kötött visszafogadásról szóló megállapodásban ugye emberjogi kérdések merültek föl, és a, bizottság, a tanácstól kapott válaszok kapcsán csak meg tudom erősíteni azt, hogy még akkor is, hogyha a jogi bizottságban nem született egyértelmű vélemény, az én javaslatom az, hogy nincs miért ezt visszautasítani elsősorban azért, mert eh, kilenc év után nem valósznű hogy eh, gyorsabb változás, előrehaladás eh, történik majd a Pakisztánban meg szeretném jegyezni azt is, amit gondolom mások is azóta megkaptak információképpen, hogy igaz, hogy nem írt alá a Genfi emberi jogi egyezményt Pakisztán, de lépések történtek, folyamatos tárgyalás van a pakisztáni hatóságokkal, és azóta már van egy annyi változás, hogy van egy eh, emberi jogi minisztérium is Pakisztánban. Eh, csak összehasonltásképpen mondom, hogy azokkal az országokkal, amelyekkel megtörtént az egyezmény megkötése, mint például Törökország, aki már 1968-ban alárta a Genfi egyezményt, mindannyian tudjuk és ebben egyetértünk, hogy eh, alárással együtt Törökországban rengeteg gond van az emberjogi egyezményekkel, tehát én nem látom semmi akadályát annak, hogy eh, amiatt tudom, hogy a liberális eh, kollegáim jelezték ezt a az észrevételüket. Nem látom semmi akadályát annak, hogy mi ezt visszautasítsuk, ezzel nem fogjuk megoldani sem a több ezer vagy tízezer menekültnek a kérdését. Tehát én csak megismétlem azt, amit február 24-én is elmondtam, hogy az a javaslatom, hogy fogadjuk el és szavazzuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sogor úr. Kíván-e valaki hozzáfűzni valamit? Gion asszony, majd Flotra asszony. Um- Köszönöm. Megkerestek minket a visszafogadási egyezmény kapcsán, ez november, ez most már egy ideje létezik, majd pedig az EU aláírt eh, egy másik anyagot. Egyébként ez logikus volt, ez az eljárás az előző időszakban. A lényeg az, hogy már kb. egy tucat egyezmény volt, de szeretnék visszatérni erre a kérdésre. Alkalmunk volt arra is, hogy a bizottsággal felvessünk egy sor kérdést tavaly februárban, hiszen a Libe bizottságot is meghívták egy vitára. Ez a tervezet néhány kérdőjelet is tartalmaz, vagy néhány kérdést vet fel, még ha nem is voltam jelen a februári megbeszélésen, például az európai szabad utazásokhoz való jog. Van egy dokumentum, Szerintem Pakisztánban nem ez volt a helyzet, de szerintem majd kapunk információt ezzel kapcsolatosan. Azt most nem titkolhatom el, hogy nagyon szkeptikusak vagyunk az ügyet illetően, és szerintem ez nem fogadható el, figyelembe véve a mostani trendeket. az előadó szólt egy sor kérdésről, ami a nemzetközi egyezményeket illeti, vagy megállapodást illeti, szerintem itt nincsen elég garanciánk, a Genfi egyezményre gondolok. Egyébként hallottuk, hogy Pakisztánban emberi jogi minisztériumot hoztak létre. Nem tudom, hogy ezzel sikerül-e visszautasítani. Ez indok-e arra, hogy a Genfi egyezményt ne írják alá? Ami az én frakciókat illeti, frakciómat illeti, vajon hatékony-e egy ilyen jellegű megállapodás? Ez a mi gondunk. Megkérdőjelezhetjük ezt a megállapodást és ennek gyakorlatát is. Az értékelés őszre meg lesz, és szerintem az majd lehetővé teszi, hogy világosabban lássuk az, hogy ez az ország a visszafogadási egyezménnyel kapcsolatosan hogyan jár el. Ami a szkeptikus hozzáállást illeti, kiegészítő információkra van szükségünk. Köszönöm, Flótrasszony. Kinilsen asszony nevében, ő az AFET előadója egyébként, és az ő nevében szólok aki azt javasolja a külügyi bizottságnak, hogy utasítsa el a javaslatot egy sor elem miatt, amelyeket már hallottunk ebben a körben, valamint az az ülés, amit a LIBE szervezett az Európai Bizottság főtárgyalójával, ezen az ülésen nem sikerült tisztázni bizonyos dolgot, vagy az aggodalmakat csillapítani. Ami a visszafogadási megállapodást illeti, Pakisztán esetében itt lehet párhuzamot vonni Afganisztánnal és az afgánok hazatérésének kapcsán. Itt még mindig kérdőjelek vannak, kérdések a megállapodás hatáját illetően a nem pakisztániak visszatérhetnek Pakisztánba, és azok az emberek is, akik az EU területére érkeztek. Most itt megismételném Törökország esetét is, a visszafogadási egyezményt velük, vagyis ők csak akkor hajlandóak erre, hogyha az EU más forrásországokkal is tárgyal, beleértve Pakisztánt de szerintem ez egy hamis visszafogadási megállapodás, és hogyha ezt a szabad mozgást engednénk, engedélyeznénk, akkor, hogyha valakinek nincsenek úti okmányai, hogyha a pakisztáni állam nem bocsát ki úti okmányt, a gyakorlatban egyébként ezt tapasztaltuk, mert a tanács is foglalkozott ezzel a 90-es években, a hontalanok esetében, és olyan állapolgatók esetében, amelyeket nemzetközi szervek kormányoznak. A lényeg az, hogy mindez visszaélésekre adhatók, komoly visszaélésekre, és figyelembe véve a pakisztáni és afganisztáni emberi jogi helyzetet. Úgyhogy nagy gondot jelent ez a megállapodás, szerintem technikailag rendkívül kétes, politikailag nem őszinte és nem tisztességes, például Törökországgal szemben. Azt gondolhatja Törökország, hogyha az EU-val megállapodást köt Törökország, akkor majd hogyan fog eljárni az európai területen, területről visszafogadandó személyekkel. De a lényeg az, hogy kritizálhatjuk ezt a visszafogadási egyezményt, főként amiatt, hogy itt van a visszafordítás tilalmának elve, és általában az emberi jogok kérdése. Úgyhogy szerintem ezt a javaslatot vissza kell utasítani, és itt gyakorolunk el az új jogkörünket, nekünk a parlamentnek, azért, hogy az Európai Parlament valóban nagy súlyjal vegyen ebben részt, ebben a munkában, a bizottsággal való együttműködésben. Köszönöm, Grisbek asszony. Köszönöm. A liberálisok árnyék jelentéstevője vagyok. Ellen Flotr megjegyzései alapján szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében most már nem csak együttöntésről van szó esetünkben, hanem Rendkívül fontos a mi felelősségünk az emberi jogok védelmében. Az előbb hozzászóló és el, által elmondottak nevében és a frakció nevében elmondhatom, hogy tovább dolgozzunk ezen, és tovább kell dolgozni. Óvatosságra intek. Nem csak azért, mert most már emberi jogi minisztérium van ott, és ahogy a kolléganőnk mondta, nagyon régóta, már évek óta tárgyalják ezt a megállapodást, és szerintem viszont ez nem elég garancia, nem elég indok arra, hogy megköthessük ezt a megállapodást. Sőt, úgy gondolom, hogy a Genfi megállapodást, egyezményt még nem ratifikálták, és ez ismételten éberségre int bennünket, azután az adatok felhasználása, személyes adatok felhasználása, az emberi jogok tiszteletben tartása, ez mind itt kérdéseket vet fel. Pakisztán olyan ország, ahol az emberi jogok kérdése igen ingatag, még ez enyhe kifejezés rá. Azon kívül a nők és a gyermekek helyzete ebben az országban igen nehéz. Sokan kaptunk információkat különböző forrásokból, az NGO-któl, civil szervezetektől, utaltak arra, hogy afgánokat Pakisztán visszaküld országukba, anélkül, hogy garantálná a biztonságukat. Számomra ez elég fontos tény ahhoz, hogy óvatosak legyünk, és a szavazás esetében tartózkodjunk. A frakcióm tagjai nem ellenzik azt, hogy legyen megállapodás alapjában, mert mindenképpen fontos az, hogy legyen jogi keret a visszafogadás feltételeire nézve, de nem elég gyorsan eljárni, hanem inkább vagyis a lényeg az, hogy itt értékelést kell kapnunk arról, hogy hogyan használják fel ők az adatokat, és valahogy ki kéne lépni ebből a jogi homályból, hiszen ez az intézkedés, ezt az intézkedést homály fedi, nem csak a garanciák szempontjából, hanem a személyes adatok védelme szempontjából is az adott érintett személyek esetében. Köszönöm. Köszönöm, Kriszbek asszony. Most először a tanács elnökét, elnökségének képviselőjét, majd a bizottságot kérem, hogy reagáljanak az elhangzott aggályokra minden tag részéről, minden képviselő és a jelentéstevő részéről. Kérem, hogy az elnökség képviselője akkor válaszoljon. Eh, eh, Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Nem ez az első alkalom, hogy erről a megállapodásról beszélünk. Ezt egyébként 2000-ben fogadták el, akkor indult ez a folyamat közösségi szinten már sok nehézséget felvetettek ezek a folyamatok, de a tanács szempontjából a visszafogadási egyezmények kulcsfontosságú szerepet játszanak a migrációs politikában. Egészen eddig kétoldalú módon folytak ezek a tárgyalások, és nagyon sok problémát felvetett ez az eljárás, ezt nem akarom részletezni, de a közös közösségi tárgyalásnak az az előnye, nem csak gyakorlati előnyei vannak ennek, vagy hatékonysági előnyei, hanem a közösségi intézmények nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak a folyamatok felett. A parlamentre is vonatkozik ez a Lisszaboni szerződés életbelépése óta. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy előrelépés az, hogy ezt a megállapodást sikerült aláírni és támogatjuk azt a kezdeményezést, amelyet a bizottság tett annak idején, illetve a parlamentet is kérjük, hogy járuljon hozzá, hogy a megfelelő lépéseket megtegyük, hogy ez az, a dokumentum életbe léphessen. Láttam, hogy a legfontosabb aggályok, amelyeknek hangot adtak a kollégák, és amelyeket írásban is viszont láttam, az emberi jogokra vonatkoznak Pakisztánban, illetve a szomszédos országokban. Ebben a az összefüggésben azt kell elmondanom, hogy a visszafogadási egyezmények az utolsó lépések egy folyamatban a migrációs politikában. Ez azt jelenti, hogy csak akkor visznek, térítenek vissza, vagy küldenek vissza az eredeti országba valakit, hogy ha már nincsen más lehetőség az Európai Unión belül való befogadásra, hogyha elutasították a menedékkérelmét, vagy bizonyították, hogy nincsen joga az Európai Unió országaiban tartózkodni, és hogyha nincsen letelepedési engedélye, amelyet korábban kérelmezett, és természetesen, hogyha bizonyosak vagyunk arra, abban, hogy visszatér, visszaküldhető a származási országba, és ebből a szempontból a tagállamoknak kötelezettségeik vannak arra, hogy ezeket az elveket tiszteletben tartsák. A visszafogadás tehát már az utolsó lépés, tehát, hogyha egy tagállam visszaküld valakit a, az eredeti országba, ebben az esetben Pakisztánba, akkor a visszaküldő ország meggyőződött arról, hogy nemzetközi védelemre nem szorul a személy, és nem fog üldöztetést elszenvedni az eredeti országban. Kitartanék amellett, hogy ez a megállapodás a pakisztáni és a harmadik országbeli személyek esetét rendezi. Ez Pakisztánnal kötött megállapodás, és a közösségi személyekre is vonatkozik. Szám szerint arra várunk, hogy a nagy többség ezekből az országokból származik. Ami a visszatérést illeti harmadik, a harmadik országok állampolgárinak visszatérése Pakisztánba. Nagyon lényeges ebből a szem szempontból, hogy az erre vonatkozó alapelvet tiszteletbe tartsák a tagállamok, még mielőtt visszaküldenek valakit Pakisztánba ezekből az okokból, illetve a visszatérési egyezmény hatékonysága szempontjából nagyon lényeges, hogy végső soron aláírásra kerüljön egy ilyen megállapodás Pakisztánnal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Burgos úr, Debraer úr. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Támogatni szeretném felszólalásomban azt, amit Burgos úr mondott az elnökség nevében. A visszafogadási megállapodások kérdése nehéz dió, kényes kérdés, nem szabad ezt tagadni, vagyis kemény dió, nem szabad tagadni. És viszont értem, hogy óvatosan közelít a parlament ehhez a dosszéhoz. A visszafogadási megállapodások egyszerűen igazgatási megállapodások az EU és egy harmadik ország között, így kell ezeket felfogni, és ezek elmagyarázzák, hogy milyen eljárások szerint, milyen módon történik a hazatelepítés az adott ország esetében saját állampolgárai és bizonyos feltételek mellett harmadik országbeli állampolgárok esetében. Az első megjegyzésem az, hogy a visszafogadási megállapodás nem beszél arról, hogy a tagállam, amely a megállapodást alkalmazza, hazatérési határozatot hoz, vagy pedig a kitoloncolásról dönt, mert ez a hazatérési irányelv által szabályozott kérdés, amit együttdöntés alapján fogadtak el. Második megjegyzésem, a visszafogadási megállapodás intakt marad, és minden esetben, hogyha hasonló rendelkezés születik, ha jól emlékszem, akkor ez a 15-ös cikk a pakisztáni megállapodás esetében. Tehát ez mind a tagállam és mind a harmadik ország kötelezettségeit érintetlenül hagyja, mert itt a nemzetközi jogot alkalmazzák, és az EU tagállamok esetében a közösségi jogszabályokat. Mindegyik visszafogadási egyezmény szövegében ez így is szerepel. Itt a visszafordítás tilalmát is meg kell említeni, ez benne van az alapszerződésben ma, ez még mindig továbbra is a Záki Kommunoter része. Ez alkalmazandó a közösségi jog esetében menedék kérés menedékkérők esetében, de minden egyes személy esetében alkalmazandó a hazatérési irányelv keretében a kitoloncolásra vonatkozóan. Egyébként teljes körű rendelkezések vannak a Pakisztánnal kötött megállapodás esetében az adatcsere védelmére, a személyes adatok védelmére vonatkozóan. Ami pedig a, a közösségen belüli vagy Európán belüli szabad mozgást illeti, ez az okmány nem szerepel a Pakisztánnal való megállapodásban, és ennek használatát vagy felhasználását nem is irányozzák elő. Egyébként megértem a szakbizottság egyes tagjainak aggáját, ez a közösségi leszépászé, szabad mozgás bizony, biztosító okmány, ez egy kisé az új fejlemények túllépték, meghalad, túlhaladták, és az ilyen típusú megállapodások esetében, amikor a közösségi leszépászéről van szó, akkor ezt a harmadik ország elutasítja mert nem is tudja, hogy miért kellene ezt az okmányt elfogadnia, hanem adhok úti okmányt fogad el, ami egy közös okmány, és ez az egyezményen vagy megállapodáson belül kerül kiadásra. Ami az értékelés iránti kérelemre vonatkozik, ez érthető, de miért olyan későn kapjuk meg ezt az értékelést. Hosszú időszakról van szó. Az igaz, hogy az előadónk emlékeztetett rá, hogy a mandátum az egyik első mandátumok között volt, és ez 2000-ben történt. De nem ezért kezdtük el a tárgyalásokat rögtön, nem ezért voltak egyszerűek a tárgyalások. Azt szeretném kiemelni, hogy ami a lényeg az összes visszafogadási egyezmény során mindez idáig, az az, hogy ezeket az egyezmény, megállapodásokat viszonylag hamar kötötték meg, és viszonylag hamar életbe léptek. Így a, az értékelést, amit a tanács is, meg a parlament is vár, ezt már úgy lehetett elkészíteni, hogy jelentős információ tömeg állt rendelkezésre, és ebből le lehetett vonni a következtetéseket, fontos következtetéseket, ahogy erről már itt szóltak a hozzászólók, így hiteles információkat kaptunk, és ezekből le lehetett vonni a következtetéseket. Elnök asszony, a lényeg az, hogy a parlamentnek is, a tanácsnak is, és természetesnek a bizottságnak is jó lenne, ha ez a az értékelés megszületne, de még ez a mai napig nem születhetett meg. A bizottság csatlakozik az elnökséghez, köszöni az önök előadójának azt, hogy támogatja a határozatot, amely lehetővé teszi, engedélyezi a megállapodás lebonyolítását. Reméljük, hogy ősszel általánosabb vitát tudunk folytatni a tanácssal és a parlamenttel a visszafogadási megállapodásokról, azok hatásáról és gyakorlatáról. Köszönöm. Köszönöm, de Brauer úr. Úgy látom, hogy az értékelés alapvető eleme az egész dolognak. Most pedig Sógor urat kérem meg az előadót, hogy vonja le a konklúzióit, zárja le a vitát, ez az első vita, de a május végére irányozzák elő, ugye, a Libe bizottságban az első, az első tervezetbe nyújtását, ugye? Öné a szó. Köszönöm szépen. Amikor ismét megismétlem a kollégáim, néppárti kollégáim véleményét, akkor ki szeretném hangsúlyozni. Természetesen nagyon fontos az, hogy Pakisztán vagy a harmadik világ Irakban az emberi jogok helyzete az hogyan áll, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a kiadatási egyezmény elsősorban, vagy nem utolsó sorban az európai polgárok biztonságát is próbálja szavatolni, és nyilvánvalóan, hogy végső esetben, amikor arról van szó, hogy ki kell utasítani valakit, hát vannak nekünk emberjogi szervezeteink, akik esetleg megvédik még az EU területén belül a kiutasításra hát jelölt vagy mondhatnám így kiutasításra jelölt egyéneket, vagy, vagy akár csoportokat. Még egyszer visszatérnék a, a, az általam említett törökországi példára, most egy másik példát mondanék, Kína esetét aki one thousand nine hundred and eighty two ben alárta a genfi egyezményt és two thousand and two novemberében megkezdődött volna a tárgyalás mandátum volt a tárgyalásra de még és volt is egy első július two thousand and nine ben egy első körben egy tárgyalás de a mai napig semmiféle egyezmény nem indult be. Tehát az, hogy valaki aláírta a Genfi egyezményt, az még nem garancia arra nézve, hogy majd egy jó kiadatási egyezmény fog születni. És még csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy ha megnézzük a világ térképen, azt hiszem Mongóliát kivéve, a legtöbb olyan ország, aki nem írt alá a Genfi egyezményt, az egy muzulmán ország, vagy muzulmán országok ezek többségében vagy olyan országok amelyekben muzulmánok laknak eh, indiát is ideértve. tehát eh, még egyszer nekem az a véleményem hogy eh, azzal hogy, hogy elodázzuk ezt az egyezményt lehet hogy azt fogjuk elérni hogy pakisztán is beint elnézést a kifejezésért tehát mindazt amit eddig sikerült elérni azt lehet hogy egy negatív szavazattal vagy, vagy egy visszautasítással hát eh, meg fogjuk állítani. Nem mondom azt, hogy be fogják zárni a az emberi jogok minisztériumát Pakisztánban, de, de megállítunk, eh, vagy lefékezünk egy folyamatot. Köszönöm szépen. You would say that the Pakistani people would want to introduce the notion of gondolja, hogy talán a pakisztáni népnek kellene elindítania egy ilyen folyamatot, nem pedig egy megállapodás az Európai Unióval fogja ezt elkezdeni. Ennyit a 16. pontról, a 17 pedig a 2003 per 109-es irányelv hatájának nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztéséről szól. Ugyanúgy, mint más témák esetében, amelyekkel ma foglalkoztunk, ezt a konzultációs eljárásban tárgyaltuk eredetileg, de a tanács nem jutott megállapodásra december 1 -e előtt, úgyhogy most már a, ez együttdöntésben vagyunk. Az előadót kérdezem Morales urat, hogy szólni szeretne, vagy pedig inkább a bizottságnak adjuk meg a szót. Először a bizottság beszámolóját hallgassuk meg. A bizottság képviselője szeretné elmondani a beszámolóját. Köszönöm, elnök asszony. Emlékeznék a dosszié előzményeire. Az első pont. Harmadik országok állampolgárai, akik hosszú ideje megtelepettek a tagállamokban, hogyan szerezhetnek hosszú távú tartózkodás engedélyét. Ezt, erről már a 2003-as irányelv rendelkezett a hosszú ideje utatózkodó személyek esetében. Egyébként itt eh, kizártak a itt a menekültek esetében más rendelkezések vannak. A bizottság 2007-ben úgy döntött, hogy ezt az irányelvet kiterjeszti, hiszen itt a hatályt illetően hiányosságok voltak, mint mondtam. A tanácssal együtt nyilatkozatot adott ki a 2003-as irányelv elfogadása kapcsán, és úgy döntött, hogy a hosszú ideje az EU-ban tartózkodó összes személyre kiterjeszti ezt a rendelkezést. Ez a kibővítés igen fontos a közös európai menekült ügyi rendszer létrehozása szempontjából, mert a nemzetközi védelem, a jogbiztonság szempontjából ez jelentős, ha valaki valamely tagállamban tartózkodik, másodszorban pedig ez a menekültek vagy a szubszidiárius támogatás alatt álló személyek esetében nagyobb védelmet nyújt, garanciákat. A bizottság módosítani szeretné az említett joganyagot, és egy szintre hozná az összes jogszerűen az EU területén tartózkodó érintett emberek státuszát. Először is az a tagállam, amely a védelmi státuszt megadta, érintett, másrészt pedig egy más tagállamban is elképzelhető a lakóhely, és hosszú távú tartózkodási státuszt kaphat ebben a második típusú tagállamban is az illető, de hogy most konkrétabb legyek, elmondanám, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki a hosszú ideje ott tartózkodó személy státuszát megszerezze az adott tagállamban. A szubszidiárius támogatás vagy védelmet élvező személynek bizonyítania kell az, hogy jogszerűen megszakítás nélkül tartózkodott az első tagállamban őt az, az utóbbi öt évben, valamint van jövedelme, ami elegendő saját magának és a családjának, van betegbiztosítása, és a beilleszkedési feltételek meg vannak, hogyha ezt kéri a tagállam, másrészt pedig nem jelent fenyegetést a közbiztonságra az adott személy. Ez a javaslat figyelembe veszi azt az elvet, amelyről az előbbi pontok kapcsán szóltunk, vagyis sajátos helyzete a menekülteknek és a szubszidiárius védelmet élvezőknek, vagyis minden esetben a fordítás tilalmának elvét tiszteletbe kell tartani. A tanács 2008 végéig nagyon jól dolgozott ezen, viszont nem sikerült megállapodásra jutnia, mert az egyhangúság, szinte egyhangúság követelménye kellett elérteni az francia elnökség alatt, de a 63-as cég 3-as és 4-es bekezdés, itt a jogalap, a bevándorlásra vonatkozóan, és ennek megfelelően egyhangú ság volt szükséges, egyhangú vélemény, és a parlamentnél pedig szintén az egyet értési eljárást folytatták. Kompromisszum született a francia elnökség alatt, és mindez a bizottság eredeti javaslatát tiszteletbe tartotta. Majd a parlament a bizottság javaslatát támogatta a 2008 áprilisi jelentésében, és eh, a parlament erőfeszítéseit nagyra értékeljük, vagyis az, hogy most a tanácsal együtt megoldást kíván erre találni, mivel a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és szerintünk gyorsan megállapodásra lehet jutni a parlament és a tanács között. Az Európai Bizottság Maresz úr elő, az előadó rendelkezésére áll továbbra is. Köszönöm, Kárasszony Maresz úr. Thank you, Sophie. Köszönöm szépen, Sophie, és köszönöm a bizottságnak ezt az átfogó történelmi áttekintést az anyaggal kapcsolatosan, úgyhogy ezt most nem ismételném meg, és tekintettel arra különösen, hogy ez az utolsó napi rendi pont. Mint ahogy Sophie említette. Elnézést, hogy ilyen őszinte vagyok, de tényleg ez az utolsó napi rendi pont, és gondolom mindenki menni akar már. Az egyik, ez az egyik olyan anyag, ami módosult a Lisszaboni szerződés fényében. Ugyanakkor viszont ez, ha átmegy, akkor sikerül elérnünk egy jó, közös menekültügyi politikát. És ez egy olyan anyag azon kívül még, amit mindenféleképpen jól kell lezárnunk, tehát jó anyagot kell készítenünk. A 2008-ra gondolom többen emlékeztek, emlékeznek, amikor igyekeztünk ezt a javaslatot elfogadtatni, de a tanácson belül nem alakult ki egyhangúság, tehát nem született meg a döntés. Most a helyzet más, hiszen már nincs szükség egyhangú döntésre de remélhetőleg, és én optimista vagyok e tekintetben, a tanács itt már valószínűleg a belga soros elnökség kap majd szerepet, a tanács könnyen meg fogja tudni szavazni. Ennek a dossziénak az általános célja a jogbiztonság megteremtése, a menekültek jogainak biztosítása, a hosszú tartózkodási engedéllyel, a jogi itt tartózkodást követő öt éven túl is biztosítsuk a jogokat és a védelmet. Engem különösen az foglalkoztat, hogy esetleg a tanács nem fogja teljes mértékben kihasználni ezt a mechanizmust a felelősségek átadására, ami egy előfeltétele lenne a közös európai menekültügyi rendszernek. Én törekszem majd egy kicsikét megerősíteni a javaslatot, például az ott tartózkodás időtartamára vonatkozóan, az anyagi feltételek alól történő mentesség, a nemzeti kritériumok alkalmazása terén, és remélem, hogy már első olvasatban meg tudunk állapodni a tanács kompromisszumos szövege alapján. Én majd az árnyék jelentéstevőkkel, illetve a tanács és a bizottság képviselőivel meg fogom ezeket a részleteket vitatni. Ami az időpontokat illeti, még van néhány részletkérdés, amit tisztáznunk kell a tanácssal, és már a belga soros elnökséget megkerestük előzetesen, úgyhogy június-júliusra tervezem a végleges jelentéstervezetet elkészíteni, és hogyha az árnyék jelentéstevők egyetértenek, akkor júniusban tartanánk előzetes megbeszéléseket. Én minden esetre optimista vagyok, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően könnyen át fog menni ez a javaslat. Elnök asszony, köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás, megjegyzés? láttam itt némi mozgolódást. Sajnos nem látom a név tábláját, de minden esetre megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a bizottságnak a konszolidált verzió előterjesztését. A parlament fenntartásokkal élt, amikor 2008. április 23-ban terítékre került ez a téma. Ma három dolgot szeretnénk megemlíteni. Feltétlenül szükséges, hogy a tagállamok, amikor úgy döntenek, hogy a hosszú távú és státuszt megadják valakinek, akkor vegyék figyelembe azt is, hogy nemzetközi védelmet élvező szeméről van szó. Meg kell nézni, hogy a materiális, minimális materiális feltételek megvannak-e, van-e jövedelme, betegbiztosítása, stb. a személynek. Ami a kitoloncolást jelenti a második tagállam részéről, ez nagyon fontos, mert úgy dönthet, hogy kitoloncol egy olyan szemét, aki nemzetközi védelmet élvez a saját területéről, de a, közben, ha megvan a rezidens státusz, akkor más a helyzet. az új intézkedések most figyelembe vehetik a családegyesítést is. Ez az első kérdésem. Mi a tanács véleménye a családegyesítésről? Második kérdés, az előadó szólt róla, a jogszerű tartózkodást hogyan számolják ki egy tagállamban. Az első kérelem, beadás, nemzetközi védelem, utaló kérelem beadása és a kérelem elbírálásától számítják, de szerintem vegyék figyelembe azt is, hogy mennyi idő telt el a kérelem beadása és elbírálása között. Ne csak azt vegyék figyelembe, hogy mikor kapja meg ezt a státuszt az illető személy. Az öt éves jogszerű tartózkodás esetében ezt jogilag kellene meghatározni, és egyéb időszakot is bele kellene venni. Elnök, köszönöm. A tanács még nem kért szót. Kíván-e válaszolni a elhangzott kérdésre? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan már többször is jeleztem ebben a körben, a tanács még nem jutott megállapodásra a bizottsági szöveggel kapcsolatosan. Közel kerültünk ehhez, de az egyhangúságra nem került sor. Úgyhogy nem tudom megfogalmazni, hogy mi lesz a tanács álláspontja. Valószínűleg a minősített többséggel könnyebb lesz megállapodásra jutni. Az utolsó szövegváltozatok, amelyeket a tanácsban tárgyaltunk, ezekben szerepel az a megállapodás, a megállapítás, hogy a kérelmező egy bizonyos határidőt kap, és ennek a, az ide, időszaka 5 év, erre a megállapodásra jutottunk nagyrészt, és az utolsó szövegekben erről volt szó a tanácsi vitákon. Ami pedig a család újraegyesítést illeti, a legutóbbi változatok óta nem volt változat, de nem tudom, hogy értettem-e pontosan ezt a kérdést. Köszönöm, Burgasz úr. Mielőtt még megadom a jelentéstevőnek a szót, a bizottság kíván-e szólni? Nem? Claude? Igen, én nagyon örülök, hogy júniusban újra indulnak a megbeszélések és az utolsó hozzászólás kiváló volt. Jó lenne, hogyha ezeket a részleteket meg tudnánk vizsgálni az elkövetkezendő években valóban. Ez volt az utolsó napi rendi pont. Ha még valaki kíván az egyebek napirendek kereté, napirendi pont keretében hozzászólni, nem, akkor bezárom az ülést.